We'll start today's session. Our agenda... Kezdjük meg a ülésünket. A napi rendünk szerint a kézilő fegyverek és könnyű fegyverek eh, terjedésének megakadályozásáról tartunk nyilvános meghallgatást. Mint tudják, az Európai Unió és az ENSZ, illetve más eh, nemkormányzati szervezetek és testületek komoly erőfeszítést fordítanak arra, hogy a kézülő fegyverek és a könnyű fegyverek negatív hatását megelőzzék, hiszen nagyon súlyos hatásuk van az emberi jogokra, a biztonságra, a szociális gazdasági fejlődésre, regionális és nemzetközi szinten egyaránt a konfliktusos övezetekben a kézilőfegyverek és a könnyű fegyverek okozzák a legtöbb halálesetet a különböző hadszíntereken és a fegyveres konfliktusokon kívül is. Nagyon sok alacsony szintű, nem intenzív konfliktus évek óta, a hidegháború vége óta a kézilőfegyverek és könnyű fegyverek jellemeznek. Nagyon sokszor használják őket ellenőrizetlen módon is, és a polgári lakosságban is sok áldozatot szednek. Ráadásul a nehéz fegyverekkel ellentétben, amilyenek a harckocsik, a repülőgépek vagy a tüzérség, a kézülő fegyverek és a könnyű fegyverek széles körben hozzáférhetőek, megfizethetőek és könnyen használhatóak. Könnyen el lehet őket rejteni, könnyen át lehet csempészni őket a határon. Líbia esete, ahol a Száhel régióba rengeteg könnyű fegyver érkezett, jól mutatja, hogy mennyire destabilizáló hatású ezeknek a fegyvereknek az elterjedése. Ez a meghallgatás azt a célt szolgálja, hogy megtaláljuk a módjait és eszközeit e fegyverek kontrolljának, ellenőrzésének. Meghívtuk Keith Krause professzort, a Genfi fegyver intézettől, Clara Ganslatot, a Kodun vezetőjét, aki az EU megközelítéséről fog beszélni, és Mark Bromlét, aki a Stockholmi Nemzetközi Békekutatási Intézettől érkezett, valamint Cedric Poitevin urat, aki a Béke és Biztonság Kutató és Információs Csoporttól érkezett. Csak két óránk van erre a meghallgatásra, úgyhogy haladéktalanul meg is adom a szót az első előadónak. Keith Krause professzor következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást, hogy elmondjam önöknek, hogy én hogyan értékelem a kézi és könnyű fegyverek helyzetét a nemzetközi közösség és az Európai Unió előtt álló fontos kérdéseket szeretném összefoglalni. Több mint egy évtizede lép fel a nemzetközi közösség e fegyverek ellenőrzése érdekében. 2012-ben lesz az ENSZ felülvizsgálati konferenciája. Tehát a kutatók és elemzők több mint egy évtizedes munkájáról számolok be a kézilő fegyverek kapcsán. Nyilván a saját véleményemet fogom ma itt elmondani. Először is hadd szögezzem le, hogy mi is az oka ennek az egész vitának. A fegyveres erőszak több mint 500 ezer életet követel évente, nagyon sok sebesültet közvetlenül és közvetetten, 60%-ukat a világban kis és könnyű fegyverek okozzák, és 90%-a ezeknek a haláleseteknek nem háborús övezetekben következik be, hanem olyan helyeken, mint például Közép-Amerika, egyes kelet- és nyugat-afrikai övezetek és egyes ázsiai övezetek. Nagyon sok mindenről van szó, amikor kézilő fegyverről beszélünk, illetve könnyű fegyverekről. A konszenzusos ENSZ definíció szerint a pisztolyok, puskák, karabélyok, géppisztolyok, könnyű gépfegyverek tartoznak a kézilő fegyverekhez. A könnyű fegyverek pedig a nehezebb, könnyű, nehezebb képfegyverek, gránátvetők, harckocsi ellen, repülőgépek ellen bevethető lőfegyverek kategóriáját, rakétavetőket, könnyű aknavetőket jelenti. Tíz évvel ezelőtt még az volt a jellemző kép, hogy többletfegyvereket kelet-európai államokból kicsempésztek afrikai konfliktusos övezetekbe. Van ebben igazság, de most már tudjuk, hogy sokkal bonyolultabb és sokkal e, e, széleskörű vagy elterjedtebb a kép. Először is elég jelentős a törvényes kereslet a kézilőfegyverek és könnyű fegyverek iránt. A felmérésünk szerint kb. 8 milliárd dollárt tesz ki a törvényes kereskedelem. Ennek több mint a fele lőszereket jelent, 4,3 milliárd a 8 milliárd dollár minden esetre sokkal nagyobb szám, mint amit néhány éve gondoltunk. A kézilő fegyverek, nyű, fegyverek érett technológiát jelentenek, a termelés nagyon sok helyen történik, több mint ezer cég működik 98 országban, gyártás, részegységek előállítása, javítás, többnyire a fejlett országokban a kevésbé fejlett országokban inkább kézműipari termelés folyik, rakéta meghajtású lövedékeket, gránátvetőket, egyszerűbb rakétákat, pisztolyokat, puskákat gyártanak ott. 10 milliárd dollárt tesz ki, több mint 40 ország engedélyezett kereskedelme. Jelenleg nagyon nagy igényel állnak elő a konfliktusos övezetek Afganisztán, Irak, Líbia például a polgári kereslet is jelentős, az Egyesült Államokra koncentrálódik. A tíz legnagyobb exportőr az USA, Olaszország, Németország, Brazília, Svájc, Izrael, Ausztria, Dél-Korea, Belgium és az orosz föderáció több mint 100 millió dollár tesz ki egyenként az exportjuk. A fegyveres csoportok szervezett bűnözői csoportok nagyon kis százalékot, valószínűleg csak 1-2 százalékát birtokolják a 875 millió kézilőfegyvernek és könnyűfegyvernek, ami a világon működik. A világ fegyvereinek körülbelül negyede államok kezében van, és kétharmaduk törvényesen civilek kezében viszont az a kisebb számú fegyver, ami szervezett bűnözői csoportok kezében van, nagyon komoly erőszak fenyegetést jelent. Szomália, Guatemala, Mexikó, Dél-Afrika, az a kihívás, hogy arról gondoskodjunk, hogy a fegyverek túlnyomó többségét ellenőrzés alá vonjuk, és ne lehessen emberi jogsértésre használni őket. A törvénytelen kereskedelmet nehéz megbecsülni, de valószínűleg nagyon kicsi részét teszi ki a legális kereskedelemnek. Ez a térkép mutatja a legfontosabb törvénytelen kereskedelmi útvonalaknak, amelyekre az elmúlt évtizedben fény derült. Itt pedig a, azt a struktúrát mutatjuk be, hogy hogyan is történik a fegyverek kiközvetítése, harmadik országokon keresztül kerülik meg az export ellenőrzést, különböző szakaszai vannak, a fegyverkereskedelemnek, illetve a dokumentumok előállításának offshore cégek és offshore finanszírozás is szerepet játszik. Mark Brownley majd többet fog beszélni a törvénytelen kereskedelemről és közvetítésről. A törvénytelen kereskedelem nagy része még mindig kisléptékű, a szervezett bűnözői csoportok illegálisan államokon belül szállítják a fegyvereket, de ezek az illegális fegyverek mégis jelentős veszélyt jelentenek a bűnözők kezében. Azt kell vizsgálni, hogy hogyan csúszik ki az ellenőrzés alól a fegyver. Nos, ez az engedélyezett fegyverbeszerzési lánc különböző láncszemeinél történhet. Korrupció révén például egyes afrikai részeken ez különösen problémás. Azt láthattuk, hogy a konfliktusokban használt fegyverek egy részét legálisan importálták a régióba, de aztán nem megfelelően őrizték, és azok illegális kezekbe kerültek. A Ázsiában, Latin Amerikában is vannak ilyen szivárgási pontok. Sok országnak több fegyvere van, mint amire szükség van a nemzeti, nemzetvédelemhez 76 millió ö, többlet ö, kézilő fegyverről beszélhetünk. Ennek a megoldása nem költséges, de ö, politikai ö, szándék kell hozzá, és jobb ö, tárolási ö, ö, tárolási ö, tevékenység. Líbiában ö, láthattuk, hogy milyen problémákat vet mindez fel a hivatalos készletekből gyakran kormányok, kormánytisztviselők aktív részvételével kerülnek ki a fegyverek. Itt láthatják, hogy az elmúlt tíz évben a Közép-Afrikai Köztársaságba hogyan kerültek a fegyverek a szomszédos országok hivatalos állományából Kelet-Afrika, Szudán, illetve Afrika szarva különböző részein ez szintén jellemző. Az illegális fegyverkereskedelem nemzet, felszámolása nemzeti, regionális és globális intézkedéseket követel. Van egy ENSZ program, ami politikailag kötelező dokumentum, de nincs olyan kötelezettség, mi szerint fel kellene lépni, és nem értékelik a végrehajtás hatékonyságát. Ezt kiegészítik specifikus és időnként jogilag kötelező intézkedések is nemzetközi szinten, például a lőfegyver jegyzőkönyv, a politikailag kötelező nyomonkövetési eszköz, illetve egy nyilatkozat a fegyveres erőszakról. Az elmúlt években tárgyalás kezdődött egy fegyverekeskedelmi megállapodásról. Talán idén nyáron ez sikerrel jár majd különböző intézkedések jogilag kötelező erejűek, lehetnek ezek regionálisak vagy helyiek is. az akcióprogram és a regionális eszközök betartása a világot biztonságosabb helyé tenni. A kézilő fegyverek és könnyű fegyverek ellenőrzése alapvetően nemzeti feladat lenne azonban, nem kellene ehhez nemzetközi egyezmény. A nemzetközi szinten intézményes reformra is szükség van. Afrika és Ázsia egyes nemzeti jogszabályait felül kell vizsgálni, és a határon túlnyúló együttműködést is meg kellene könnyíteni. Praktikusabb programokra is szükség van, segíteni kell az államoknak, hogy jobb administratív kereteket alakítsanak ki, a fegyverzet ellenőrzésre, a készlet gazdálkodás javítására, a biztonságos raktározásra, a megfelelő jelölésre, az import esetében, illetve a lefoglalt illegális fegyverek jobb nyomon követésére, a polgári fegyvertartás jobb ellenőrzésére és az export ellenőrzésére egyéb programintézkedések is vannak, amelyeket érdemes lenne betartani. Globális szinten alapvetően a harmonizált felhasználó ö, igazolás ö, lenne hasznos. A törvénytelen ö, kis és könnyű fegyverkereskedelem ö, globális dimenzióját azonban inkább a kereslet, mint sem a, a kínálat ö, irányítja és a biztonság hiány említhető itt. A biztonsági szektort kell tehát javítani, illetve az erőszak megelőzési szakpolitikákat. 2006-ban az ENSZ-nek nem sikerült megállapodásra jutni, a 2012-es felülvizsgálati időpont azonban kicsi máshogy néz ki az Egyesült Királyság, Kanada már nem ellenzik a jelenlegi megállapodások felülvizsgálatát. Jogilag kötelező erejű keretegyezményről van szó. valójában az lenne fontos, E konferencián, hogy hivatalos mechanizmus jön létre a végrehajtás előrehaladásának felmérésére. Ez fontos eszköz lenne abból a szempontból, hogy hol kell segítséget nyújtani az ENSZ-nek. Fontos lenne, hogy hivatalossá tegyük a nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás folyamatát, és valószínűleg fontos lenne megállapodni, vagy legalább javaslatot tenni olyan tárgyalásokra, amelyek eh, a harmonizált végfelhasználó igazolással, eh, illetve a közvetítéssel kapcsolatosak. Talán kialakulna egy eh, végrehajtás támogató mechanizmus is a nyomonkövetéshez, és fontos lenne, hogy megerősítsük a folyamatot rendszeres felülvizsgálati konferenciákkal. Úgy gondolom, hogy a konferenciának nem kellene olyan megosztó témákkal foglalkoznia, mint például a polgári személyek fegyvertartása, vagy nem államok által való fegyverbirtoklás, az Európai Uniónak legalább e célok némelyikét elő kellene mozdítania, támogatást kellene nyújtania ezekhez a célkitűzésekhez. A fegyverek és könnyű fegyverek terjedésének veszélye nem csak a fegyverek jelenléte, az a probléma, hogy gyengék az intézmények, és nem tudják fenntartani a közrendet. Fontos tehát, hogy ne csak a fegyverellenőrzéssel, leszereléssel foglalkozzunk, hanem globális, regionális és nemzeti szinten is a közbiztonság megerősítésével. Főmondban egy csomó szakpolitika és folyamat a kézilő fegyverek, könnyű fegyverek leszerelése, kontrollja érdekében. Például konfliktus utáni leszerelések fontosak. Jogilag kötelező, multilaterális átfogó eszközök csak egy összetevőt jelentetnek a megoldáshoz gyakorlati megoldásokkal nagy előremozdulást lehetne elérni. Az Európai Unió sokat tehet ebből a szempontból. Csak ízelítőt adtam a helyzetből, de remélem, hogy ez hozzájárul a vita sikeréhez. Köszönöm. Mrs. Clara. Köszönöm szépen. Kála Kárszán a következő hozzászóló. Thank you. Uh, it's a great pleasure for Köszönöm szépen, nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, és szeretnék hálás köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak erre a meghallgatásra a kis és, kisfegyverek és kézi lőfegyverek, vagy könnyű fegyverek és kézi lőfegyverek kérdéséről. A globális lefegyverkezés és fegyver kontroll, fegyver ellenőrzés munkacsoportjának elnöke vagyok a tanácsban és az ENSZ cselekvési programjának a végrehajtásáért én vagyok felelős itt az Európai Unióban, illetve a kézi fegyverek és könnyű lőfegyverek illegális kereskedelmével kapcsolatban a stratégia, felülvizsga, a stratégia végrehajtását is én felügyelem. A legális fegyverkereskedelemmel a kollégám foglalkozik, ugyanígy az ő szakterülete az exportpolitika ezen a területen, illetve a különböző ö, fegyverkereskedelmi szerződések, illetve az ezzel kapcsolatos embargók. Nos, én most a mai prezentációban a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek illegális törvénytelen használatát, illetve kereskedelmét célzom meg. Fabio Del Piazza a kollégám vesz majd részt az ENSZ tárgyalásán, ahol ugyanez lesz a téma, és ez a közvetlen közeljövőben az alig majd le. Az EU a nemzetközi fórumokon nagyon aktív volt ebben a területben, és mindent megteszünk azért, hogy regionális, helyi, tagállami, állami szinten a világon bárhol meg, be tudjuk, meg tudjuk valósítani az ENSZ erre vonatkozó szerződését. Létezik egy EU stratégia ebben a témában, és ez a, te, ezt az ENSZ tevékenységi programot, vagy akcióprogramot e, egészíti ki. Az a lényege ennek is, hogy csökkentsük a könnyű e, lőfegyverek és kézi fegyverek használatát. Nos, az ENSZ az alapvető kiindulási pont, de, és ez igaz a, a helyi a regionális és állami szintre is. Arról szeretnék most beszélni, hogy az Európai Unió egy konferenciát szentel eh, nyáron az ENSZ ezen témájú programjának. Itt azt gondolom, hogy még egyszer meg fogja erősíteni az Európai Unió, hogy ezt a, eh, ezt a tervet, ezt, az, ezt a cselekvési programot eh, végre kell hajtani, de föl fogjuk tárni azt, hogy hogyan lehet ezt a legjobban megtenni, leghatékonyabban. Idén nagyon sok ezzel kapcsolatos konferencia lesz, és úgy gondoljuk, hogy a felvizsgálati konferenciát, azt, is elő, azt a témát is föl kell vetni, hogy hogyan e, egészítheti ki egymást az ezzel kapcsolatos szerződések, megállapodások. Márciusban az EU részt vett egy ezzel kapcsolatos vitán, ezzel is előkészítvén a felülvizsgálati konferenciát, és az ENSZ weboldalán megtalálható ennek az előkészítő konferenciának az anyaga. Itt nagyon konstruktív vitákat hallottunk az akcióprogram minden területén. Egyébként a programban nem szereplő, kér, nem szereplő kérdések, például a muníció, illetve a e, muníció kérdése is szerepel majd a konferencián, és ne felejtjük el azt, hogy ennek a konferenciának az elnöke, a nigériai elnöke ezeket a témák, ezeknek a témáknak a tárgyalását támogatja. Az EU tehát témákat adott be, hogy mi szerepeljen a konferencia anyagában. Azonban bátorítom önöket arra, hogy látogassanak el az ENSZ honlapjára, és ott megtárhatják a teljes anyagot. Milyen ajánlásaink vannak? Az első az lenne, hogy megfelelő raktározási, raktározás biztonsági, tárolási, illetve tartalék megsemmisítési lehetőségeket okosabban, hatékonyabban kell megtenni. Együtt kell működni a rendőrségi, igazságszolgáltatási szerveknek. Ezeket hatékonyabban, hatékonyabbá kell fonni ezeket az együttműködéseket, hogy le tudjanak hatékonyabban csapni a különböző határokon történő illegális fegyverkereskedelemre helyi, regionális, állami és nemzetközi szinten is meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző engedélyek valóban, valóban érvényesek-e a különböző fegyverek kereskedelmével kapcsolatban. Aztán a különböző szakértőknek, illetve a békefenntartók együttműködése nagyon fontos a, a különböző információk megosztása szempontjából. Aztán nagyon fontos feladata a, a békefenntartó misszióknak, hogy a különböző fegyverraktárak biztonságát garantálják. Az Interpol által nyújtott lehetőséget a lehető legjobban ki kell használni, hiszen az elveszett, hiszen egyrészt ez egy nagyon fontos információforrás, másrészt viszont egy újabb adatbankot kell ki fejleszteni az ellopott, illetve csempészett fegyverekkel kapcsolatban. Mindent megteszünk azért, hogy az ENSZ többi tagállamát meggyőzzük arról, hogy ezeket a lépéseket nagyon fontos megtenni, csak így lehet hatékonyan megvalósítani az akcióprogramot, és csak így lehet, ért, így lehet hatékonyan fölvenni a harcot a kézi fegyverek, illetve könnyű lőfegyverek elterjedésével szemben. Most három példát szeretné, három példával szeretném illusztrálni azt, hogy pontosan hogy is néz ki az EU ebbéli stratégiája. Kelet Kelet-Európában, illetve Dél-Kelet-Európában hihetetlenül nagy tárolási, nagy mennyiségben tárolnak kézi fegyvert, illetve könnyű lőfegyvert. Nos, ezeket kell megfelelően ellenőrizni. 2010-ben ezzel kapcsolatban elf, elfogadtunk egy tervet a Nyugat-Balkán területére, és így sikerült a nem megfelelően őrzött, vagy a nem biztonságos raktárok egy részét felszámolni, illetve az EU támogatta és segítette a fegyverek regisztrációjának folyamatát, illetve a fegyverek megsemmisítését, a fegyverek nyomon kötethetőségét. A konferencia után az EU továbbra is együttműködik majd az érintett harmadik országokkal, hogy a kézi fegyverek, könnyű lőfegyverek tárolása, azonosítása, illetve megsemmisítése területén hatékonyabban tudjanak fellépni. Ez volt az első dolog. A második dolog, az ENSZ és az EU fegyverembargói megfelelő megvalósítása érdekében egy tanácsi döntés született, egy tanácsi határozat. Ez pedig azt jelenti, hogy Ez konkrétan azt jelenti, hogy a légi szállítást, hogy ez pedig azt jelenti, hogy a CIPRI ellenőrzi a fegyverek légiszállítását, és így a gyanús repülőgépeket ellenőrzik, amelyekről elképzelhető, hogy fegyvereket szállítanak. Egy adatbankot is kialakított a CIPRI, illetve egy erre, egy erre szolgáló szoftvert is, és a légi úton történő fegyverkereskedelemre így sokkal jobb rálátásunk van. 2011. júliusában született egy tanácsi határozat, és ennek a lényege az, hogy segítjük az ENSZ lefegyverkezési kampányát, ez egy regionális jellegű fellépés, és ide tartozik az is például, hogy regionális szinten képezünk trénereket, illetve hát kiképzőket Nyugat-Afrikában. Aztán azon régiókban, ahol nincs meg a megfelelő hozzáértés, a fegyverek jelzésére vonatkozó szakképzést adunk, az ENSZ műszaki útmutatóit segítünk megvalósítani, Latin Amerikában például, illetve regionális szemináriumokat tartunk az ENSZ programjával kapcsolatban a konferencia előtt. Ezen tevékenységek mellett az EU segítséget nyújt a stabilitási eszköz keretében. A stabilitási eszközt az Interpolnak ad például pénzügyi segítséget, hogy az elveszett vagy az elrabolt lőfegyverek esetében egy adatbankot hozzon létre, hozzon létre. Tehát az Interpol összes tagállama ezen a rendszeren keresztül juthat hozzá a kérdéses adatokhoz. Ezen túlmenően az EU egy standard záradékot próbál kidolgozni a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek használatával kapcsolatban, amit összes esetben nemzetközi tárgyalások, illetve nemzetközi szerződések megkötése alkalmával minden esetben lehetne alkalmazni. Az EU az összes többoldalú tárgyaláson hangsúlyozza a kérdés fontosságát, illetve a harmadik országokkal folytatott bármilyen politikai párbeszédben felveti ezt. Milyen terveik vannak a közvetlen jövőre? Egy új tanácsi határozatot készítünk elő, ennek lényege hogy a, a fegyverek túlságot felhalmozásával kapcsolatos kapacitás, kockázatokat csökkentsünk, aztán Kirgizisztánban, Fehéroroszországban ez a felhalmozott lőfegyver készlet tehát kapcsolatban nyújtunk segítséget, hogyan lehet megfelelően leltározni, hogy lehet megfelelően regisztrálni ezeket a fegyvereket, hogyan lehet aztán ezeket megfelelően nyomon követni terveink között szerepel az is, hogy a latin-amerikai vagy közép-amerikai illegális fegyverkereskedelmmel foglalkozó programnak segítséget nyújtsunk, és hosszú távú stratégiát, stratégiát segítsünk kialakítani. A könnyű fegyverek, kézi lőfegyverek használata rendkívül sok áldozattal jár ma is, és természetesen gazdasági és szociális következményei is vannak, nagyon nagyban veszélyeztetik tehát a békét. Az EU elkötelezett híve annak, hogy leszereljük ezeket a fegyvereket, technikai, szakmai, illetve pénzügyi segítséget is nyújt azon államoknak, régióknak, szubregionális nemzetközi szervezeteknek, akik ugyanezt a célt szeretnék elérni, és akik szeretnék a fegyveres erőszakot csökkenteni a jövőben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Mr. Mark Bromley now. Mark Bromley úrnak adom meg a szót. A SZIPRI képviseletében a Stockholm Nemzetközi Békekutató Intézet eh, képviseletében. Köszönöm szépen, meg szeretném ragadni ragadni az alkalmat, hogy lehetőséget kaptam a szakbizottságtól a konferencián való részvételre. 2012-ben nagy érdeklődés övezi ezt a témát, hiszen más témák e e és az EU, az ENSZ és az EBS szintjén is ebben a témában. Egy nagyon rövid előadásban nem tudok fókuszálni az összes potenciálisan fontos témára arra kértek, hogy készítsek javaslatokat, hogy hogyan tudnánk megakadályozni a fegyverek terjedését, illetve a biztonságos tárolást. A Szipriben ez egy kulcsfontosságú téma, hiszen nagyon fontos megakadályozni a konfliktusos zónákban a könnyű és kis fegyverek terjesztését. Az én témám a szállítás, a kézi és könnyű fegyverekkel szállítása, és ez az egyik legfontosabb kutatási terület a Szépriben. Az Európai Unió és tagországai aktív módon bekapcsolódtak ebbe a témába, de szeretnék néhány olyan területet megemlíteni, ahol további lépésekre van szükség. Nagyon fontos nem megfeledkezni arról, hogy kiszivárognak különböző fegyverek, és ez az egyik legfontosabb konfliktusos, konfliktusos terület. Nagyon gyakran illegális módon szállítják őket, és ez így a terroristák, bűnözők és bűnözői csoportok kezébe jutnak, és ezzel a kormányokra is nyomást gyakorolnak. Három területre szeretnék a szállítások ellenőrzése során koncentrálni, amelyeknek hatása van a fegyverek terjedésére, a stratégiában 2005-ben ezeket felvázoltuk, és vannak olyan területek, ahol az EU és tagországai az elmúlt években időt és energiát fektettek ezekbe a témákba. És vannak olyan területek, ahol további jelentős erőfeszítésekre van szükség. Az első terület, amire összpontosítanék, az ellenőrzés, illetve bűnöződés, um, fegyverek um, használói köretében um, a fegyverembargók, illetve segítségnyújtás az európai uh, szomszédságnak a fegyverszállítási ellenőrzéseket illetően. Ami a fegyverek és könnyű fegyverek brókereit illeti, vissza kell térjünk az uh, 1990-es évek végére, 2000-es évek elejére. Számos civil szervezet és susabeli szervezet felhívta a figyelmet uh, a fegyverbrókerek uh, szerepére. Beleérve Ruandát, a népírtást, Ruandát, a civil háború alkalmával, illetve Sierra Leone-t is. Azóta a tagországok, az EU és az EU szomszédai számos jogilag kötelező érvényű eszköz dolgoztak ki annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat ki tudják eh, cserélni az ellenőrzéseknél. A 2003-as eh, szabályozás minimális feltételeket rögzít, amelyeket minden országnak eh, alkalmaznia kell a brokering tevékenység ellenőrzésénél. A különböző eszközök, illetve megvalósítások nemzeti szinten is elkezdődtek, és a tagországok elkezdték a nyomozást magánszemélyek és cégek körében, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy még mindig vannak szakadékok, különösen ami a megvalósítást illeti. Az elmúlt alkalommal hat olyan tagország volt, amely teljes mértékben eh, megvalósította a közös álláspontot a fegyverbrokering eh, eh, témájában tíz évvel a szabályzat elfogadása után. Nincsenek még bizonyítékai annak, hogy hogyan használták ezeket az új kompetenciákat a tagországok nemzeti szinten. Hát, tehát a cégek és az egyének igazságszolgáltatás elé állítása, nemzetközi szinten is megerősödött, például az USA USA-nak sikerült Jack Monsiőt és Viktor Boot is, illetve számos más fegyel brókert elfognia. Hát nagyon fontos, hogy az EU is felhasználja a kompetenciáit azon brókerek bíróság elé állítására, amelyek konfliktusos zónákban tevékenykednek. Egyértelmű bizonyítéket találtuk az Európai Uniós tagországok tevékenységet illetően is, az ellenőrzéseket illetően is, az EU az USA-hoz hasonlóan szeretne eljárni. Az elmúlt években az Egyesült Királyság kormánya két sikeres ügyet folytatott de ezen kívül plusz témákat is lehet találni. Nagyon fontos erőteljesebb munkát fektetni abba, hogy összevessük, hogyan tudja megerősíteni az EU a nemzeti ellenőrzéseit a brókerek körében, illetve amennyiben elkezdődött a bűnözés és a nyomozás, mi történik. kettős felhasználás ellenőrzésénél is nagyon fontos megvizsgálni a nemzeti megvalósítást. A tagországok közötti gyakorlatban jelentős különbségek vannak, és sok esetben limitált gyakorlatra gyakorlattal rendelkeznek a bonyolult esetek felgöngyölítésénél. Éppen ezért nagyon fontos mindezt egy világos jogi keretet kialakítani, illetve iránymutatásokat arra adni, arra nézve, hogy hogyan lehet a legjobb gyakorlatikat, illetve a bűnüldözésnél és a nyomozásnál az együttműködést erősíteni olyan esetekben, amikor sikeres volt a nyomozás. Nagyon fontos, hogy a tagországok egymással egyet tudjanak működni, amikor nemzetközi esetek nyomozásáról van szó. Ami a második pontot életi, az ENSZ, illetve az EU embargóinak megerősítése. A 2005-ös EU stratégiának az volt az egyik cél, hogy erősítse meg az ellenőrzést a szankciók esetében, illetve a szankciók nyomon követését illetően. Ez a stratégia a mechanizmusokat erősítette, az információ cseréje érdekében, külön, különösen ami az ENSZ és az EU e, monitoring tevékenységét illeti. A SZIPRI megpróbált segítséget nyújtani ebben a területen, annak érdekében, hogy a tanács 2010-es határozatát sikerüljön átültetni a gyakorlatba. A SZIPRI készített egy online eszköztárat annak érdekében, hogy ehhez hozzáférjenek a tagországok, és hozzáférjenek a vám, vámügyőrség tagja is, illetve a szakértők. A SZIPRI tevékenysége ezen a területen, különösen az a segítségnyújtást, amelyet az ENSZ szakértői csoportjai számára próbálunk meg rendelkezésre bocsátani, rendkívül gyümölcsöző és hasznos. Az ENSZ szakértői csoportok, kiskutatói csoportok őket az ENSZ biztonsági eh, tanács bízza meg azzal, hogy nyomozzon olyan esetekben, amikor megsértették az EU fegyver embargóját. Bizonyos esetekben politikai nyomást eh, érzékelt a SZIPRI, éppen ezért a szakoltai csoportok ritka, illetve nagyon fontos eh, és kulcsfontosságú forrásai az információnak. Az elmúlt években számos panel költségvetését csökkentették Szudában, Észak-Kórában és Elefántcsontparton, késlekedett a jelentéskészítés is, illetve egyes panel tagokra is külön nyomást gyakoroltak. Az Európai Unió következő területen kapcsolódhat be a közös munkába. Felmerül az, hogy az Európai Unió saját szakértői csoportot állítson e e fel az EU által kiretett embargók e, esetében. Az ENSZ fegyelemvargóinál szakértői csoportok követik figyelemmel ezeket a folyamatokat, de az Európai Unió szintjén nincsen hasonló szakértői csoport. A cél nem egy rendőrségi munka lenne, hiszen ez teljes mértékben a tagországi kompetenciába tartozik. Hasonlóan az szakértői ö, csoportokhoz egyes sértési eseteket tárnának fel, illetve olyan ö, személyes, olyan csoportokat, akik ö, bekapcsolódnak ezekbe a folyamatokba. Nagyon fontos a párbeszédet is erősíteni, információt készíteni az ENSZ szakértő csoportjaihoz hasonlóan. Ezek pedig hozzáférhetővé válnának a nemzeti fegyverengedély kiadók, illetve hatóságok számára. Van egy további terület, amelyről az EU elgondolkodhatna a fellépést illetően, egy részletesebb ellenőrzés lenne szükség arról, hogy az EU-s tagországok hogyan valósítják meg kötelezettségvállalásaikat az ENSZ és az EU fegyverembargóinál. Az összes ENSZ és EU-s eh, fegyverembargó nem csak az exportot hivatott eh, megakadályozni saját területeikről az embargóval sújtott területre, hanem olyan szállítmányokra is vonatkozik, amelyek a területeken haladnak át hajókra is. Ezek az ellenőrzések nagyon nehezek. És hiányos az információ arról is, hogy milyenek a felelősségek ezen a területen, illetve a tagországoknak hogyan kell ezeket megvalósítania. De azt gondolom, hogy nagyon fontos tisztázni ezeket a folyamatokat, hiszen ezek az esetek nagyon gyakran segíthetnek abban, hogy meg lehessen akadályozni a szabálysértéseket. És az ISPRI eh, segítséget szeretne nyújtani az ellenőrzéseknél. Visszatérek eh, a stratégiája az 1990-es évek vége óta, a szankciókkal is foglalkozott dél- és dél-kelet-európában, és felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon fontos, hogy ezek az országok megerősítették az export engedélyezési mechanizmusaikat. Két tanácsi döntés született azóta a regionális segítségnyújtás témájában, a harmadik pedig készülőben van. És egy végső felvetés, hogyha visszatérünk az EU utolsó szalv stratégiájára, akkor egy potenciális lépés is elhangzik, nem csak a segítségnyújtás az export-import ellenőrzéseknél, és itt idézni szeretnénk, nagyon fontos bizonyos ipari eh, területek ástruktúrálása a kelet és délkelet Európában. Ha megnézzük a szal stratégiát, akkor itt a konverzió segítése az egyik fontos feladat, és a gyártást illetően is az olcsó előállítás. A stratégiában van egy nagyon innovatív elgondolás, de a kézi és lőfegyvereknél és a könnyű fegyvereknél ez az egyik kevésbé átlátott terület. Úgy tűnik, hogy ez a téma egyre inkább lekerült a politikai agendáról. Nagyon sok gyártási folyamatot illetően ezek még mindig eh, eh, működőképesek és alacsony költségeken állítanak elő készülő fegyvereket és könnyű fegyvereket. Az export bevételeik pedig óriásaik. Éppen ezért jelentős veszélyek merülnek fel, mégpedig az, hogy csökkentik a standardjaikat, és destabilizálják a szállítást. Éppen ezért nagyon fontos az átalakításra, a konvenzióra újból visszatérni, amelyről említést tesz a 2005-ös stratégia, megnézni azt, hogy hogyan alakítják át ezeket a fegyvereket más célra. Köszönöm. Thank you. And now Mr. Put... Köszönöm. Most pedig Poitvin úr következik a GRIP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy a GRIP nevében beszélhessék itt. Franciául fogok tovább beszélni. Néhány másodpercet adnék még arra, hogy feltegyék a fejhallgatójukat. Euh, L'Union européenne est une des premières az Európai Unió az egyik első nemzetközi szervezet, amely felismerte, hogy a kézilőfegyverek és könnyű fegyverek terjedése nagyon súlyos kihatással van a biztonságra, illetve a világ sok térségének fejlődésére is. Az Európai Unió és a tagállamok 20 év alatt ö, több kezdeményezést is tettek az ilyen fegyverek felhalmozása ellen, hiszen nagyon destabilizáló hatásúak azok. 2005-ben stratégiát fogadott fel az EU aminek az a neve, hogy globális akcióterv, és az a célja, hogy következetesebben lépjünk fel. Két fő cselekvési területet jelöl meg, az egyik a multilateralizmus előmozdítása, eszközök és szabályok megerősítése révén, nemzetközi szinten, és Brüsszel saját fegyverkeskedelmi és fegyverezett ellenőrzési elveit is szeretné kiterjeszteni, különösen a kelet-európai országokra. A második cselekvési terület az érintett régióknak nyújtott támogatás, a körűbb fellépésekbe bevonnák a kézilőfegyvereket és kis könnyű fegyvereket is. És szubszaharai térség a leginkább érintett, illetve Kelet-Európa és Dél-Kelet-Európa, ugyanis az ezen országokban korábban felhalmozott fegyverek terjedtek el, különösen Afrikában. Az Európai Unió a terjedés megelőzően és a terjedési folyamat során is fel kíván lépni fegyverzetellenőrzés és megelőzés tehát. Ami a segítségnyújtást illeti, az Európai Unió elég sok mindent kínál. Brüsszel nagyon fontos szerepvállaló lehet a könnyű fegyverek ellenőrzése terén rövid távon a DDR, illetve a biztonsági szektor reformja, illetve hosszú távon az intézmények, illetve szervezetek megerősítése, például a CDAO, a CEEAC, e e vagy Afrikában a CISAC. E Afrikában, illetve a CISAC Kelet-Európában és Dél-Kelet-Európában. Ugyanakkor az Európai Unió stratégiája nem minden aspektussal foglalkozik egyik gyengesége, hogy a törvénytelen terjedésre korlátozódik. Pedig nincs igazából könnyen meghozható határvonal a legális és illegális fegyverkereskedelem között. általában azért kerül illetéktelen kezekbe az ilyen fegyverek többsége, mert legális kereskedelem után azok kikerülnek az ellenőrzés alól. Nagyon fontos, hogy ezek a fegyverek tehát ne kerüljenek át az illegális zónába multilateralizmus tehát nagyon fontos, a terjedés fékezése nagyon fontos, de hát az Európai Unió is exportál kézilő fegyvereket, könnyű fegyvereket, sőt az egyik legjelentősebb termelő. Több mint két milliárd euró a bevétel az ilyen fegyverek és lőszerek exportjából az Európai Unióban a fellépés koordinálása, tehát még nem elégséges. Két kezdeményezést tettek, közös állásfoglalások születtek ugyanis, az egyik a fegyverexport ellenőrzés, a másik pedig a fegyverkereskedelem közvetítés területére vonatkozik. De továbbra is a tagállamok szándékától, képességétől függ ezek, ezen célok teljesülése, a tekintetben, hogy a nemzeti szintre át tudják-e, át akarják-e ültetni az elhatározott szabályokat Ráadásul európai szinten is hiányzik a koordináció a fegyverzet export terén. Nehéz időnként megérteni, hogy miért exportálnak ilyen fegyvereket olyan országoknak, amelyek egyébként a stratégia keretében segítségnyújtást kapnak, és egyes országoknak aránytalanul nagy készletük is van. Ez nyilván komoly veszélyt hordoz magával. Líbia példája sajnos eléggé megdöbbentő. Mark Bromley is beszélt az embargó kérdéséről, 27 tagállam ilyenkor ugye közös döntést hoz, majd azt az egyes országoknak alkalmazniuk kell de tudjuk, hogy Ciprus mégis tovább engedett hajókat, annak ellenére írja felé, hogy valószínűsíthető volt, hogy orosz fegyverek vannak rajta, rajtuk, és megsérték az embargót. A jelenlegi ö, stratégia keretében, tehát nehezen akadályozható meg a terjedés. Nagyon fontos, hogy a multilateralizmus tovább erősítse az Európai Unió a saját részéről, és ebből a szempontból a 27 tagállam elkötelezettségét az idén nyáron megkötendő fegyverkereskedelmi egyezmény fogja majd megmutatni. hiszen a szerződés a kézilő fegyverekre, könnyű fegyverekre is vonatkozik majd. Ami a segítségnyújtást illeti, a gyakorlati, a készlet gazdálkodás javítását célú célzó fegyverek és lőszerek egyen vonatkozásában érvényesülő intézkedések lehetnek fontosak. Évek óta igyekszik az EU erősíteni a nemzeti és regionális erőfeszítéseket, különösen az afrikai kézi és könnyű fegyver terjedés megakadályozása érdekében rövid és középtávon tovább kell erősíteni ezeket a fellépéseket általánosában azt mondhatjuk, hogy több mint tíz éve eh, nyújt segítséget az Európai Unió és a nemzetközi közösség a terjedés eh, korlátozásához, de most eljött az idő, hogy végig gondoljuk, hogy eh, jó úton haladunk-e. A kereskedelemről szóló nemzetközi szerződés valószínűleg a segítségnyújtás és a nemzetközi tárgyalási folyamat új fejezetét nyitja majd meg. Vajon jó ö, prioritásokat határozott-e meg az EU annak idején? Meg kell vizsgálni azt is, hogy ö, az unió intézményei által hozott kezdeményezések mennyire vannak összhangban a tagállamok által letérő hozott kezdeményezésekkel, és az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió relevánsabbá tegye a stratégiáját, hogy az összhangban legyen a tagállami fegyverexporttal. Az Európai Unió szintjén a kollegiális döntés pillanatnyilag illuzoáris, viszont lehet egyedi döntésekkel fékezni a kézilő fegyverek, könnyű fegyverek terjedését. Van egy olyan záradék, ami szerint New for Old 2003 óta Németország alkalmazza ezt a szabályt, vagyis amikor külső országnak fegyvert szállít, akkor ugyanakkor a mennyiséget megsemmisít a régi fegyvereiből. Sokkal nagyobb hatása lenne ennek a kezdeményezésnek, hogyha nem csak egy tagállam alkalmazná. A világkereskedelemben nehezen tudná megtagadni egy-egy ország ennek a záradéknak az alkalmazását. folyamatosan frissített listát lehetne készíteni azokról az országokról, amelyek a fegyvereket a legális útról letéríthetik. az Európai Unió segítségét élvező régiók, országok esetében különösen oda kellene figyelni. Meg kellene vizsgálni a 27 tagállamnak, hogy azok az esetek, amikor gyanús, hogy a fegyverek illegális kézbe kerültek, elemzésre kerülhetnének-e. Vannak ugye kényes, érzékeny országok az Európai Uniónak el kellene gondolkodnia a saját embargóinak kontrollján is, ahogy Mark Bromley már hangsúlyozta, és ki kellene használnia az alkalmat, hogy a szakértői csapatára támaszkodjon a legvitatottabb ügyletek esetében akár ENSZ, akár EU embargóról van szó, az Európai Unió stratégiája gyakran vonatkozik az érintett országokra. Végül fontos a közvetítők, kereskedők szerepe. Nagyon gyakran a legalitás és az illegalitás határán működnek, és nagyon gyakran európaiak ezek az emberek. Fontos lenne, hogy közös állásfoglalást fogadjon el az Európai Unió, illetve a korábban elfogadottat alkalmazza. Azokat pedig bíróság elé kell állítani, akik nem tartják be a szabályokat. A terjedés, a terjesztés elleni küzdelem preventív összetevője, hangsúlyozandó, koordinált, egyeztetett módon kell megakadályozni, hogy a fegyverek, a fegyverzetek, illegális útra kerüljenek. Így módon talán csökkenteni lehetne a ö, kézülőfegyverek és könnyű fegyverek által okozott károkat. Köszönöm. Thank you so much. Uh, I'd like to thank all. Köszönöm szépen. Megköszönöm a összes szakértőnek, hogy ilyen elhivatott, elhivatott módon közelítették meg a témát. Message and uh... Megköszönjük ezeket a hathatós üzeneteket, és hát látjuk, hogy riasztóak az adat, adatok. Az első benyomásom az volt, hogy és javítsanak ki a tévedek, hogy tíz évvel ezelőtt ugye az volt a becs, becslés, hogy körülbelül 600 millió ilyen könnyű fegyver és kézi fegyver van forgalomba, most pedig a becslések már majdnem 900 millióra rúgnak, úgyhogy a, sajnos a folyamat a nem megfelelő irányba hatott. Nagyra tartom, hogy Poeteven úr ilyen konstruktívan állt hozzá ez a kérdéshez, hiszen konkrét javaslatokra van, lenne szükségünk, hogy mit tegyen az Európai Unió. Az egyik legkomolyabb gondunk, hogy a tagállamok közötti együttműködés hogy zajlik, illetve hogy megkülönböztetjük a legális és illegális, a törvényes és a törvénytelen fegyverkereskedelmet az EU-ból, az EU tagállamaiból körülbelül két milliárdnyi fegyvere export hagyja el az EU területét évente. Nos, talán koordináltan kéne megközelíteni a kérdést, amikor harmadik országokról van szó, tehát ugyanolyan szabályok alapján kell viszonyulni a fegyverkereskedelemhez. Most a képviselő következnek, Kopa asszony. Kérjük a mikrofont bekapcsolni. Mikrofon nélküli hozzászólás. 30, I have to leave. Elnézést kérek, nem sokára el kell mennem, mert szavazunk egy másik szakbizottságban. Lehet, hogy a válaszokat nem fogom, meg, nem fogom tudni megvárni, de három kérdést szeretnék föltenni. Nos, Tudjuk, hogy a törvénytelen fegyverkereskedelem törvényes kereskedelemként indul. Kérdésem, hogy mi, hogyan lehetne hatékonyan fellépni ezen tendencia ellen, hogy a legális fegyverek a fekete piacra kerüljenek. Hogyan lehet ezeket a csatornákat megfelelően ellenőrizni? A második kérdésem, a konfliktusos zónák lőszereinek nyomon követése hogyan segíthetné ezeknek a konfliktusban lévő feleknek, tehát fegyveres összecsapás résztvevőinek a problémáját hogy oldhatja, hogy oldhatja meg? Aztán az ENSZ-re vonatkozik a következő kérdése a hagyományos lőfegyverek esetében ugye van egy regisztrációs kötelezettség kérdésem, hogy van-e ennek alternatívája, hogyan lehet az átláthatóságot biztosítani ezen a téren, hogyan lehet a fegyverkereskedelmet nyomon követni. Hogyan lehet a bizalmat növelni a, be, a regisztrációval, illetve a beszámolóval regionális vagy regionális, szubregionális szinten, illetve mi, mik, a, mik ennek a külön vonatkozásai a kézi fegyverekre és könnyülő fegyverekre. Gomes asszony, köszönöm szépen. Rövid kérdést teszek fel, hogy kollégám meghallgathassa a választ. Megköszönöm az összes szakértőnek ezt a rendkívül átfogó tájékoztatást arról, hogy hol, hol is, hogy is áll a helyzet jelenleg én úgy értelmezem az önök által elmondottakat, hogy aggasztó a helyzet. Az elnök úr az imént emelte ki azt, hogy visszaléptünk. A fegyverek tehát erre inkább terjednek. Sok eszközt alkottunk meg, de ezeket nem tudtuk hatékonyan alkalmazni. Gondolok a stratégiára, aztán a fegyverek exportjának magatartási kódexére. Ugye a meghallgatást valószínűleg ajánlások követik a többi szakbizottság felé, és szerintem itt azt is arról is beszélni kéne, hogy, hogy prioritást kéne adni az EU stratégia, illetve a magatartási kódex betartásának. és ehhez azt hiszem, hogy alaposan meg kéne vizsgálni, hogy milyen gyakorlatok vannak érvényben, a tagállamok hogyan működnek ilyen szempontból. És most nem csak azon tagállamokra gondolok, amelyek köztudottan fegyvert exportőr országok, tehát mondjuk Olaszország, hanem más tagállamokban is meg kell nézni a helyzetet. 2008-ban, amikor ezzel foglalkoztam, akkor azt tapasztaltam, hogy a magatartási kódex önkéntes volt, tehát nem volt jogilag kötelező érvényű. És azt tapasztaltam, hogy hazám, Portugália is részese volt ezeknek a folyamatoknak. A Védelmi és a Külügyminisztériumon keresztül is történt az export, ugyanakkor volt egy másik volt egy másik ága is a fegyverkereskedelemnek, a rendőrségen keresztül, ami teljes mértékben illegális volt. Aztán valamilyen módon a rendőr főparancsnok börtönbe került, de nem kapott igazán nagy nyilvánosságot ez a kérdést. És ugye említették a szakértők, hogy a közvetítést törvényes vagy törvénytelen módon legyen, működjenek is, tehát ezeket fel kell deríteni, és a törvénytelen közvetítőket bizony igazságszolgáltatás elé kell állítani. Tehát a legfőbb feladata az lenne, hogy az meglévő eszközeinket alkalmazzuk, ezeket valósítsák meg. Annak nincs értelme, hogyha megvannak az eszközeink, és azokat vagy figyelmen kívül hagyják, vagy visszajára fordítják. A kérdésem Kérdezném a szakértőktől, hogy milyen ellentmondásokat látnak az ENSZ akcióprogramja és az ATT között. Néhány évvel ezelőtt nagyon komoly technikai ellentmondás volt. Megoldódott ez a kérdés, hogyan vélekednek erről. Aztán még egy kérdés. Hogyan lehet azt etérni, elérni, hogy valóban megvalósuljon a fegyverkereskedelmi szerződésben foglalt számos kitétel. Az EU sokat tesz azért, hogy a harmadik államok, főleg a szomszédságunkban elhelyezkedők ellenőrizni tudják a legális és illegális fegyvereket, de volt egy időszak, amikor a bizottság nagyon jó munkát végzett Daniel Edi Corrado asszony idejében, de igazából sok minden nem történt, mert a bizottság és a tanács hajba kapott, még per is lett belőlem, és ezzel megbénult a bizottság munkája. Gászland asszonynak tenném fel ezt, Gászland asszonynak tenném fel ezt a ezt a kérdést, megoldódott ez a probléma, milyen ítélet született a perügyében. Partnerországainkban, partnerországainkban Nyugat-Afrikában hogyan lehet fellépni a fegyveres kedelem ellen, ugye ezt mindenki láthatja ezt a jelenséget, és ez a tömegpusztító fegyverekre is vonatkozik. Elnök, köszönöm szépen. Ki szeretne még hozzászólni, kérdést feltenni? Tessék, a lehetőség. Ha senki nem szeretne kérdést feltenni, akkor kérem a szakértőket, hogy adják meg a kérdésekre a választ. Nos, nagyon fontos kérdéseket hallottunk, hadd próbáljak meg néhányra válaszolni. Az utolsóval kezdeném, az ATT-vel kapcsolatban, illetve hogy az ATT hogyan viszonyul az ENSZ cselekvési programjához. Azt hiszem, ez még fölmerül a későbbiekben is. Ne felejtsük el azt, hogy az ENSZ programja, bár a kézifegyverekkel foglalkozik, sokkal tágabb értelmű eszköz, mint egy fegyverkereskedelmi szerződés, ami kizárólag a kereskedelemről foglal, kereskedelemmel foglalkozik, tehát államok közötti tranzakcióról. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyen olyan témák vannak, amelyek nem tartoznak a kereskedelembe, például a tárolás, a tájékoztatás, a nyilvánosságra tétel, a megsemmisítés, a jelölés, a nyomon követés, tehát nagyon sok olyan téma van, amelyek nem közvetlenül a kereskedelemhez tartoznak, és amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell. Aztán azt hiszem néhány tanúságot is levonhatunk az ENSZ cselekvési programjából, az ATT-re vonatkozóan. Tehát az, hogyha nincsenek megfelelő normák, vagy nincsen megfelelő monitorozás, az nem tesz jót a programnak. És jó lenne, hogyha az ATT, tehát a fegyverkereskedelmi szerződés nem lenne ugyanolyan gyenge, mint az ENSZ programja, tehát világos normákra, szabályokra, szabványokra, harmonizációra van szükség, úgy gondolom, hogyha jogilag kötelező érvényű eszközt szeretnénk elérni, akkor az csak így lehetséges. Még egy dolog az ATT-vel kapcsolatban. Ez egy diplomáciai folyamat, és azt gondolom, hogy ha ez létrejön, akkor az elvonja a figyelmet az ENSZ programjától. A lényeg pedig az kéne, hogy legyen, hogy a, felvegyük a harcot a kézi fegyverek és a könnyű fegyverek elterjedésével kapcsolatban. Hát ez lenne a lényeg. Néhány szót szólnék még a lőszerekről, ugye ez is felmerült, ezeknek a követése a különböző háborús területeken. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Néhány kísérleti projektünk is született ebben a, ebben a témában, Kelet-Afrikában hogyan lehet a nyomonkövetést végrehajtani, hogyan lehet a, a, a lőszerek eredetét földeríteni. Nos, nem tudom, emlékeznek, remlítettem, hogy a kereskedelem több mint 50%-a a lőszerekre vonatkozik, ezek elég rövid életciklussal rendelkeznek, és hát ez elengedhetetlenül szükséges a lőfegyver használatához nagyon sok a közvetítő a lőszerek kereskedelmében, a gyártótól a végfelhasználóig, és hogyha megfelelően tudjuk a lőszerkereskedelem különböző stációit nyomon követni, akkor közel juthatunk ahhoz, hogy hol, le, hol válik törvénytelenné a, a kereskedelem. És azt Láthattuk a tanulmányunk során, hogy amikor kevés volt a különböző fegyveres csoportok lőszere, akkor sokkal óvatosabban bántak például a lakossággal, tehát sokkal kevesebb emberi jogsértése került sor, amikor nem volt megfelelő mennyiségű lőszere a fegyveres csoportoknak, és ne felejtsük el, hogy a lőszereket ugyanúgy lehet nyomon követni, mint a lőfegyvereket, Kelet-Afrikában ezt láttuk, de a de azt is láthattuk itt a tanulmányunk során, hogy nagyon sokszor a, állami hadsereg, illetve a fegyveres erőktől, illetve a rendőrségtől származik a lőfegyverek, vagy a lőszerek legnagyobb része, tehát valahonnan onnan kerül ki a lőszerek egy része. Még egy dolog. Nagyon fontos, hogy egyfajta láncként lássuk ezt a folyamatot, hogy hogyan kerül el a gyártástól, a közvetítőkön, a kereskedőkön keresztül a lőfegyver a Mm, a felhasználóhoz, azt kell meg, ugye azt próbáljuk megfigyelni, vagy nyomon követni, vagy tetten érni, hogy a legális folyamat hol válik illegális, De még mindig nem tiszta a kép azzal kapcsolatban, hogy ennek a láncnak melyik láncszeme a legsérülékenyebb. Ez olyan, mint egy rosszul becsatornázott ház, ahol, hogyha megjavítjuk a vízvezeték rendszer egyik elemét, attól még máshol is történhetnek problémák, még máshol is beázhat a ház például. Nos, az lenne a lényeg, és erről sok más szakértő is beszél, hogy a felhasználók tanúsítására, az végfelhasználók tanúsítására lenne szükség, amely szabványmódon történik, szabványosított módon történik. Azt hiszem, ez elég olcsó megoldást jelentene a probléma legalább egyik részére. De a kollégáknak azt hiszem, hogy van még vélemény ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Tessék. Mr. Bramley. Just, I mean, as, as Keith said, I mean, uh... Hogy Keith elmondta, a kérdés, hogy melyik a leggyengébb pont, mert ami a szertekintéseket illeti, felméréseket, és megnézzük azt, hogy vagy a hajózásnál, vagy a hajózás után nagyon érdekes ezeknek a fegyvereknek a mozgás Afrikában például olyan fegyverekről van szó, amelyeket legitim módon eh, jutottak egy adott ország kormányához eh, a korrupció miatt eh, nagyon gyakran jutnak lezadó csoportokhoz. A az ENSZ szakértői csoportja nagyon hatékony a felderítésben. Azt gondolom, hogy a politikák nagyon világosak. Létezik a bizonyítványi rendszer, például a, a zűrös brókerekről, a menedzsment, a biztonságos raktározás, illetve Szedrik említette a megsemmisítést, de hogyha politika döntéshoz később egy adott kormány, hogy támogat egy eh, lázadó csoportot, akkor egy másik eh, ügyről van szó. Természetesen információt meg lehet eh, olda, osztani annak kapcsán, hogy melyik információ jogos. Azt gondolom, hogy a többi kérdésekre részletesen kitértek az előadók, az ENSZ leltározásával kapcsolatban elhangzott az, hogy itt növekedtek az erőfeszítések, és nagyon sok növelés abból adódik, hogy Dél-Amerikában nagyon sok regionális beszámolási eszköz lépett életbe, és ezzel ezt a szusabeli beli jegyzéket támogatták. Ezt a világ más részére is megpróbálják áthelyezni, és ez egy lehetséges megoldás. Elhangzott a veszély az ATT kapcsán, illetve a támogatás csökkentése kapcsán. Azt gondolom, hogy az ENSZ regiszterét illetően hasonló veszély fel. A 90-es években jött létre. és az ENSZ regiszter egy egyedülálló dolog, olyan elemei vannak, amelyeket nem lehet egy ATT jelentéstételi eszközben megvalósítani, mint például a nemzeti fegyvergyártás. Az ENSZ regiszterét az év végén átvizsgálják, és elérkezett az ideje annak, hogy megnézzük azt, hogy mi működött a múltban, illetve a regiszterbe eh, bekerüljenek a KLKF-ek. És az EU-s tagországoknak és eh, nagyobb szerepvállalása van lehetősége. Arra bátorítottuk az országokat arra, hogy mondják el azt, hogy miért kerüljön vagy ne kerüljön bele ezeknek a fegyvereknek a köre az ENSZ regiszterébe. Az EU-nak azt gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozni ami az alternatív átláthatósági forrásokat illeti, a globális kereskedelemben nagyon fontos, hogy az áttekintések rendszeresen megvalósuljanak, és ne simán átvegyék a tagországok egymástól ezeket az adatokat. Tehát az egyedi esetekről jutatott jobb információnál az átláthatóság, az űrös esetek felderítését, az ezzel kapcsolatos információs cserét is jelenti a kormány tisztviselőivel. Nagyon fontos az ENSZ szakértői csoportjait támogatni, annak érdekében, hogy jobb kommunikáció valósuljon meg. Ez pedig egy olyan munka, amelyet az EU már most is végez, és valószínűleg több előrelépésre van lehetőség, de a források lassan kimerülnek. Azt gondolom, hogy ez egy kihívásokkal teli feladat. I think I will, I will leave it there. I've said enough and pass on. Azt gondolom, hogy ennyiben szerettem volna összefoglalni a mondandómat. Köszönöm szépen. Az első kérdésre szeretnék reagálni, a megelőző intézkedésekre, a legális, nem legális visszafordítást illetően az Európai Unió számos eszközöt hozott létre, és a legfontosabb az EU számára az, hogy nem kell újból felfedezze Kolumbusz tojását. Fontos, hogy a meglévő eszközökkel éljen. Akár a brokeringről van szó, közvetítésről, illetve a fegyver exportról. Felmerül egy, egy gyanú, szerint akik az Európai Unió rendszeres exportőrei közé tartoznak, ami a könnyű fegyvereket illeti, A konfliktusos országokban ezek a könyvfegyverek eljuthatnak a lázadó csoportokhoz. Tehát ebben az esetben, ha ilyesmi bekövetkezik, akkor fontos, hogy ezzel foglalkozzon az exportőr ország. Ami pedig a e, bizonyít, biztosítékokat illeti, tanúsítványokat, nagyon fontos ellenőrzéseket végezni, ezek nagyon fontos dokumentumok, és nem pusztán dokumentumokról van szó. Itt nem a célországok fizikai ellenőrzéséről van szó, hanem a tanúsítványok ellenőrzésével létrehozunk egy alapot olyan esetekben, amikor szabálysértés történik később, annak érdekében, hogy fellépést lehessen indítani, például um, az export beszüntetését, um, az együttműködés beszüntetését ezekkel az országokkal. Visszatérnék uh, arra a kérdésre, amely az utánkövetést illeti. Az ENSZ szakértői csoportja is beszámol erről a problémáról. Itt nem pusztán arról van szó, hogy a rossz kell nyomon követni, itt felmerül egy nagyon fontos kérdés, a szakértőcsoportok mandátummal nem az emberek eh, nyomon követése, hanem nyomozás indítása. És ugyanazok az emberek, ugyanazok a társaságok merülnek fel újból és újból a konfliktusos országok esetében, illetve a fegyverembargóknál. Ezen személyek, akik itt megemlítésre kerülnek, nagyon fontos, hogy ellenük nyomozás induljon, és amennyiben megalapozatlanok ezek az érvek, úgy fontos, hogy az érintettek is pert indíthassanak, tehát ez mindkét irányba fontos, hogy működjön. Nagyon fontos, hogy a brokeringgel kapcsolatos jogalkotás az Európai Unió országaiban is alkalmazásra kerülhessen. Köszönöm szépen. So. Köszönöm. Kancler asszony, tessék. Mikrofon nincs most. Esetleg mondanának arról valamit, hogy van -e olyan erőfeszítés, hogy a gyárakat átalakítsák? Ugye volt erről szó az előadásokban. Igen, esetleg további kérdések? Öné a szó. Igen, beszéltem arról a lehetséges ellentmondásról, ami az akcióprogram és az ATT között van. Nos, a Kodun munkacsoport úgy gondolja, hogy az akcióprogram felülvizsgálati konferencia azzal is kell, hogy foglalkozzon, hogy hogyan tudná az akcióprogram és az ATT megállapodás egymást erősíteni a prioritások alapján, amelyeket ugye ki kell dolgozni. Például további erőfeszítésekre van szükség, a megfelelő készletgazdálkodás kialakítására, további mechanizmusokra van szükség, nemzeti, regionális és nemzetközi szinten a fegyverzetek ellenőrzés alól való kikerülése, nyomon követésére, illetve az engedélyezési folyamat javítására tagállamok az Interpol segítségét ki kell, hogy használják. Úgy gondolom, hogy mindezek egymás kiegészítő jellegűek, nem hiszem, hogy közöttük egyfajta versenyt kellene kialakítani. Másfelől úgy emlékszem, hogy szintén volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy milyen hatáskörök vannak, ugye néhány évvel ezelőtti bírósági ügyre vonatkozóan. Ugye, jól értettem? Igen, tehát, hogy hol tartunk most. Igen, hát ezzel kapcsolatban az ECOVAS eset kapcsán én, én úgy értem, hogy az ítélet szerint minden jogkört és pénzügyi eszközt a jogalapnak megfelelően kell használni, illetve a konkrét akció fellépés súlyosságának megfelelően. Hogyha az ECOWAS-nál ugye fejlesztési célokról volt szó, akkor abból a szempontból, hogyha biztonsági célok voltak a fontosabbak, akkor azon a területen. Én itt a kiegészítő jelleget szeretném hangsúlyozni az EU megközelítésnél. És van itt egy lehetőségünk még az EU-nak a többi szerepvállalóhoz képest nagyon sok eszköz áll rendelkezésére, úgyhogy nem szeretnénk, hogyha verseny alakulna ki a stabilitás eszköz és a KBVP akciók között például, ami az ECOVASZ esetben volt. Mi a kiegészítő jelleget várjuk, a bevezetőmben illusztráltam példákkal is, hogy a stabilitási eszköznél az Interpol szerepe fontos, a tanács döntésnél viszont az EBSZ e régióban a fegyverfelhalmozást szeretnénk megakadályozni. Mindezek együtt lehetnek hasznosak, és együtt érhetik el a közös célt. Különböző eszközökkel, különböző utakon. Ami azt illeti, hogy most hol tartunk, felhívnám a figyelmüket a hat hónapos, vagy hat havonta esedékes jelentésre a stratégiával kapcsolatban. Ebben a jelentésben mindent áttekintünk, ami történt, és ez nyilvánosan hozzáférhető. Jó betekintést ad a végrehajtás területébe. Aztán volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az EU stratégiája dél-kelet és kelet-európában a gyárak átalakítása terén hogyan zajlik. Nos, itt további vitákra, tárgyalásokra lesz szükség az EU tagállamok között a megfelelő fórumokon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nincs több észrevétele napi rendi ponttal kapcsolatban. satellite system. So just to wait for one minute. Uh -huh. So there is a suggestion to, to wait uh, just for one minute. Azt javaslom, hogy egy percet várjunk, Jetemaki asszony ugyanis érkezik. She was here, yes. Itt volt az előbb. Mm -hmm. And if not, yeah. if not, we take Annak érdekében, hogy ne pazaroljuk az időt, esetleg megkezdhetnénk az európai műholdas navigációs rendszer létrehozásának és üzemeltetésének kérdését. Te a úr a jelentés készítője, öné a szó tessék. Kiinnitän samalla valiokuntaa ja aivan erityisesti varjoraportöörejä, joiden kanssa meillä on ollut hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Aikaisemmin valiokunnalle on tässä lausunnossa ollut, että puolustusaspekteja... Mint korábban említettem, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság javaslatban néhány aspektust megerősítsük, Megpróbáltam megtalálni ennek a módját, illetve azt hangsúlyozni, hogy az Európai Unió hogyan tudja a stratégiai függetlenségét a Galileo rendszeren keresztül erősíteni. Az árnyék konferenciák hozzá segítettek bennünket a megegyezéshez, és a Galileo kapcsán erősíteni kell a parlament elképzeléseit. Módosító indítványokat nyújtottam be és fogalmaztam meg. A második a legfontosabb, ahol a műholda, műholdas navigációs rendszerek kiterjedését erősítjük, illetve megvizsgálom azt, hogy hogyan lehet ezt a teljes potenciát megszólítani. Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos hangsúlyozni a rendszer kettős felhasználását. Más módosító indítványoknál többek között azt hangsúlyozom, illetve felszólítok arra, hogy használjuk fel a rendszert, illetve domborítsuk ki ennek eh, lehetőségeit. Itt eh, példákat adok különböző területekről, ahol a rendszer több letértéket teremthet. Ezen kívül a hármas módosító indítványban szeretném tisztázni azt, hogy ezeket a navigációs rendszereket milyen stratégiai célokra lehet használni, tehát a függetlenség és az önállóság nagyon fontos szempontok az Európai Unió számára. Mégpedig erősített mértékben. Ez a függetlenség nagyon fontos biztonsági szempontból, illetve nagyon értékes, különösen válság időszakban, amikor a válság a legnagyobb. Amikor a külső ajánlatokat úgymond blokkolják, Éppen ezért szükség van egy külön európai rendszerre, és ennek jelentősége a válság időszakban rendkívül meghatározó. Van több módosító indítvány, amelyek a felhasználásra vonatkoznak, illetve az értékekre. Fontos, hogy itt e, ne e, érzékeny adatokat osszunk meg ennek a rendszernek a segítségével, ami pedig az adatcserét illeti. Ennek két irányba kell mutatnia, hogyha adatokat cserélünk harmadik felekkel a rendszeren keresztül. Az e- árnyék konferencián elmondtam azt, hogy itt sikerült megállapodásra jutni, annak kapcsán, hogy több információra van szükségünk, illetve a bizottság fontos, hogy készítsen e, további jelentést a rendszer felépítéséről. Ennek szellemében dolgoztuk ki azt a módosító indítványt, amelyben felszólítjuk a bizottságot arra, hogy 2015-ig készítsen jelentést. Ez nagyon fontos számunkra, illetve itt meg lehetne mutatni azt is, hogy mi mennyire fontosnak tartjuk az állandó nyomonkövetést a rendszer felépítésével kapcsolatban. Végezetül a tízes módosító indítványban kitértem arra, hogy a biztonsági és katonai szakértők részt vehessenek a tanácskozásokon, mégpedig megfigyelőként a rendszer kezelésénél, annak érdekében, hogy őket is meg lehessen adott esetben kérdezni. Ezzel zárom mondandómat, és Várom megjegyzéseiket, illetve az árnyék jelentéstevők reakcióit. Köszönöm. Thank you. Thank you. We have... Köszönöm szépen. Sokan nem vagyunk, de azért hál' Istennek van itt néhány képviselő, még Kopa asszony, tessék, köszönöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hogy kérésemnek helyt adott, hogy egy középtávú felért, kiértékelési vagy felülvizsgálati lehetőségre nek helyt teremtett, helyt adott, ez a 9-es módosítás. Nos, általánosságban ez a vélemény tervezet megfelel a korábbi vitáinknak, illetve az tevők találkozatainak, bár nyilván én néhány dolgot másként fejeznék ki. A Galileo és az EGNOS programok nagyon fontosak az Európai Unió autonómiája szempontjából, főleg válságos időkben. Kérem, hogy ne negligáljuk a valóságot, hogy függetlenek kell lennünk. Úgy gondolom, hogy a stratégiai partnerekkel való együttműködésnek nagyobb, nagyobb szerepet kell tulajdonítani. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Tavaly októberben egy Soyuz, orosz Soyuz műhold vitte fel az első Galileót az űrbe. Ez is látható, hogy milyen jól tud működni ez a partnerénkkel folytatott közös munka. Nagyon jól tudjuk, hogy a Galileo milyen hasznos, ez egy alapvetően európai program, és mindenképpen polgári kezekben kell tartani ezt a programot az Európai Unión belül. A PRS-nek, illetve a Galileo más eseményei, eh, eredményeinek hozzáférhetőnek kell lenni az EU különböző szolgálatai számára, hogy az Európai Unió érdekeit képviseljék, és természetesen a nemzetközi jogszabályok figyelembevételével. Ami pedig a harmadik országokkal való együttműködést illeti, én a 4-es, a 7-es és a 8-as módosításokkal teljes mértékben együtt, egyetértek, ugyanakkor minden mindenképpen ki kell emelni a rendszer stabilitásának fontosságát, ez a függetlenség kulcsa, és minden, biztosítani kell azt, hogy válság idején ez a rendszer megvédje minket, illetve ne lehessen felhasználni a saját érdekeink ellen. Nos, a rendszer biztonsága is hozzátartozik a program működtetőinek feladataikhoz hogyha 2004 per 552-es közös biztonsági és külpolitikai jogszabály alkalmazódik, vagy lép életbe, csak ekkor mentesülnek a tagállamok bizonyos felelősségeiktől. Nos, nem tudom, hogy hogyan lehet azt megtenni, hogy a Galileo igazi biztonságpolitikája jöjjön létre. Nagyon fontos, hogy tagállam és EU szinten is érvényben legyenek és hatályosak legyenek a különböző biztonsági szabályok, hogy a fontos kockázatokat el tudjuk kerülni. Érdekelne ezzel kapcsolatban a bizottság véleménye. Jelenleg mi a helyzet pontosan, pontosan hogy néz ki a biztonsági parancslánc, illetve pontosan milyen veszélyekre tudna reagálni a Galileo elnök. Köszönöm szépen, Kelem úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Terhó kollégámnak nagyon jól elkészített véleményről van szó. Egyetlen eljárási természetű kérdésem lenne. Az ITRE jelentése, ugye az ITRE ennek a kérdésnek az illetékesen még nem publikus, és kérdésem, hogy nem hogy, hogy kérdésem, hogy a szabályok értelmében lehetőség van-e arra, hogy a véleményünk úgy születik meg, hogy a fő jelentés szövegét nem ismerjük, ennek a lényegét nem ismerjük. Ez vajon milyen befolyással lehet a jelentésre? Ami pedig a tartalmi kérdéseket, illetve a módosításokat illeti, azt hiszem a legtöbb módosítás jó irányba halad. Az EU navigációs műhold rendszerének fölhasz, támogatása, a KVB, illetve egyéb műveleteknél. Ez mindenképpen jó. A 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os módosítások az Európai Unió katonai és biztonsági érdekeiről szólnak, ezek nagyon bölcs módosítások. Volt egy korábbi saját kezdeményezési jelentésünk, ott már kértük azt, hogy a nemzeti érdekeket definiáljuk, hiszen e, ezeknek a meghatározása még nem világos. Bizonyos területeken úgy gondolom, hogy konkrétabbnak kell lennünk, úgy gondolom, hogy KKVB fellépésén belül a publikus fellépés kérdéséről mindenképpen meg kell tárgyalni, és a szolgálat, a különböző szolgáltatásoknak a nem megfelelő felhasználásra, illetve a harmadik országok bevonásának kockázatainak kérdésén. Most azt hiszem, hogy ezen kockázatokat jogi eszközökkel lehet csökkenteni, de fel kell kérnünk a bizottságot arra, hogy azonnali lépéseket tegyen, hogy a különböző nyitott, tehát ingyenes szolgáltatásokat ne tudják felhasználni terroristák vagy más illetéktelen személyek. Az egyik módosítás az Európai Unió stratégiai függetlenségéről szól, ezt támogatjuk. Azt gondolom, hogy a PRS-ekre föl kell készülnie a tagállamoknak, hogy a kritikus öm, probléma megoldási és sürgősségi rendszerek menedzsmentjét megoldja. Commission Köszönöm, sajnos az Európai Bizottság nincs képviselve, úgyhogy Dánha úr esetleg válaszoljon a kérdésekre, illetve reagáljon a javaslatokra. Köszönöm szépen. Nos, különösen fontos, még ha a kettős felhasználású jószágról van is szó, különösen fontos, hogy ezt a rendszert polgári irányítás alá helyezzük. A kezetektől fogva egyébként ez az elképzelés. Ráadásul a stratégiai függetlenség különösen fontos, ezt a hozzászólók is jelezték, de szívesen elgondolkodom a harmadik országokkal való különböző együttműködési lehetőségeken, illetve más műholdas rendszerekkel való együttműködésen. Természetesen az ITRE szakbizottság jelentését nyomon fogjuk követni, figyeljük majd, hogy hogyan alakul a vita ebben a szakbizottságban. És hát persze a tagállamokra is gondolni kell, lehetőségeket hozunk most létre, a tagállamok pedig vagy megragadják, vagy nem ragadják meg a lehetőséget, ez az ő döntésük lesz. Meglátjuk, hogy ez egy polgárok által irányított, polgári személyek által irányított polgári rendszer lesz, e, vagy pedig lesz ennek katonai része is, szakértők, konzulensek szerepvállalásával. Mindenesetre ez egy polgári célú rendszer, aminek katonai felhasználása is elképzelhető. Köszönöm. Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, akkor térjünk át a következő kérdése. Az ENSZ fegyverzett kereskedelemről szóló szerződésére Jetem Malki asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! 70 módosító érkezett összesen, és örömmel nyugtázom, hogy a tervezet ilyen nagy figyelmet kapott a tapasztalt kollégák részéről. A módosítók nagy többsége valóban javítja a szöveget. A kompromisszumos módosítók megfogalmazását a múlt héten megkezdtük, és már hamarosan be is fejezzük. Holnap 10 órakor lesz egy árnyék előadói találkozó. Általánosságban azt az észrevételt tenném, hogy az ATT megállapodásnak az a célja, hogy a kevésé szabályozott legális fegyverkereskedelem szabályait meghatározzuk. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a hozzám eljutott információk alapján a részes államok szankciórendszert nem fognak megtárgyalni. Az nem lesz része a szerződésnek. A szerződés alkalmazása nemzeti szinten történik majd, és ahhoz, hogy ez hatékony legyen, rendkívül fontos, hogy garantáljuk az alkalmazása végrehajtás különböző szakaszainak átláthatóságát. Ez azt jelenti, hogy a fegyverügyletekről nyíltan és transzparens módon be kell számolni, az információt közé kell tenni minden állampolgár, inkább parlamentet mondanék parlament részére, illetve a civil szervezetek részére is. Ez, a, ez képezi a szerződésnek a gerincét. El kell ismernünk, hogy az Európai Unió igen ambiciózus, és szeretné, hogyha létrejönne a fegyverzetkereskedelmi szerződés. Tudni kell azt is, hogy az EU nem szerződő fél, nincs is ott a New Yorki júniusi konferencián a tárgyalóasztalnál. Ez sajnálatos, ez azt jelenti, hogy valójában a közös kül- és biztonságpolitika nem valósul meg, az EU tagállamai folytatják a tárgyalásokat. A 67-es módosító például egy kicsit abszurd. Elnök úr, szeretném észrevételezni a módosítók némelyikét, nagyon röviden. Szeretném elkerülni az ismétléseket. Minusszal jelölöm azokat a módosítókat, amelyek olyan dolgokra utalnak, amelyek máshol már szerepelnek a szövegben. Ha egyszer már elmondjuk, az elegendőt. a hagyományos fegyverek részletes listájától is tartózkodnék, mert szerintem kontraproduktív ez. Nem is a mi szándékunk ez a hosszú lista. A 35-ös, a 6-os és a 9-es módosítóra gondolok itt. inkább arra hagyatkoznék, ami a nyolcasban szerepel, a lehető legszélesebb köre a hagyományos fegyvereknek. A hetesnél az ENSZ regiszterre hivatkoznék, úgyis ez lesz valószínűleg a szerződésnek a referencia pontja. Az az, hogy miért vettem be az eredeti szövegbe a kézélő fegyvereket és kis fegyvereket. Nos, azért, mert ez problémás bizonyos tagállamok számára, és ez alkú lehetőséget jelent New Yorkban. De hát ugye most volt arról vita, hogy milyen nagy kárt okoznak ezek a kézilő fegyverek, könnyű fegyverek. Jó lenne, hogyha befog, belefoglalnánk őket a szerződésbe. Elnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy örülök neki, hogy a Biztonság és Védelmi Albizottság felvette a napirendjére ezt a fontos kérdést. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak is. Nagyon-nagyon jó volt az együttműködés. A nem kormányzati szervezeteket is, és a kutatóintézeteket is köszönet illeti meg mert ők is inputtal szolgáltak, de függetlenül dolgoztunk, mindenki saját döntését, választását hozta meg. Ennyit akartam mondani, nagyon szívesen folytatom a vitát ma, és aztán holnap is. Köszönöm. Először talán az árnyék előadóknak adom meg a szót, Gomes asszony. Szeretnék köszönetet mondani Jeteme, aki asszonynak a munkájáért, és azért, hogy tényleg megpróbálta ö, egybegyúrni a különböző képviselőtársak ö, javaslatait. És szeretnék ö, arra fordítani most figyelmet, amit a végén mondott, a szakértőkkel éppen most folytattunk egy beszélgetést, a kézérő fegyverekről és a könnyű fegyverekről. Nagyon is releváns ez az állásfoglalás szempontjából. Némi apró módosítást, kiegészítést szeretnék javasolni. annak alapján, amit mondtam értem, aki kollégának múlt pénteken, ha jól emlékszem, igen, figyelembe véve az elhangzottakat. Tehát a ma délutáni meghallgatáson elhangzottakat. A kompromisszumos módosítójavaslatokkal kapcsolatban, amit Jatemaki asszony a hétvégén készített elő. Én még... Nekem még mindig nem tetszik az a kompromisszumos módosító, mi szerint a védelmi ipar sok munkahelyet teremt és a gazdasági növekedés szolgálja. Tudom, hogy ez fontos azoknak az országoknak, amelyek nagy fegyvergyártók. De hát ezt elmondhatnánk a tiltott kábítószerek előállításáról is, ott is munkahelyek születnek, gazdasági növekedést ez is a világ sok részén javítja. Nem említsük a világnak ezt a részét, attól függetlenül, hogy törvénytelen tevékenységről van szó. Ez egy jó érvelés, persze abból a szempontból, hogy milyen stratégiai fontossága van a védelmi iparnak, de valójában pont arról volt szó, hogy milyen fontos lenne a fegyvergyárak átalakítása egyes tagállamokban, ö, konkrétan Kelet-Európában, Dél-Kelet-Európában. Milyen fontos lenne, hogy más tevékenységek folyanak ott, amelyek hasznosabbak és jobban ellenőrizhetők. Én el tudom fogadni, hogy ez az érvel hangzik, de fur, furcsa lenne, hogy mi, mi mondjuk ezt. Politikailag nem korrekt, véleményem szerint. Legalábbis nekem ez a meglátásom. A kettes kompromisszummal kapcsolatban én azt javaslom, hogy megint csak a ma délutáni szakértői megbeszélés alapján a hagyományos fegyverekre történik utalás, de jó lenne, hogyha konkrétan kimondanánk a kézilő fegyverek és könnyű fegyverek kifejezéseket, hiszen ezeket a legnehezebb ellenőrizni. Na most azt hiszem értem, hogy mi a nehézség a hármas kompromisszummal, a szankciórendszerrel, amit javasoltam a frakcióm nevében. Értem, hogy károsan hat ez az ATT tárgyalásokra, hiszen akiknek ez nem tetszik, azok reagálni fognak rá. De hát lehet, hogy finomítani lehetne a nyelvezetet, és talán nem úgy beszélnénk róla, hogyha nem tartják be a kormányok a szerződést, akkor szankcionálni kell őket, hanem inkább az ebben szerepet vállaló magánszemélyek, cégek bíróság elé állításáról beszélhetnénk. Tehát akik tiltott fegyverkereskedelmet végeznek. Végül pedig nagyon is egyetértek azzal, amit a négyes kompromisszum tartalmaz jobb, hogyha a kockázat és nem a jelentős kockázat kifejezés szerepel ott, hiszen a jelzőnél erősebb ez a szó. A hatos bekezdésnél a fegyverzet kereskedelem, fegyverzet közvetítés ellenőrzését is beírnám, amellett, ami már ott szerepel. Egyébként pedig, hát nagy érdeklődéssel várom a holnapi megbeszélést. Köszönöm. Jannakó, please. Köszönöm szépen. Jannakó képviselőasszony. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ő egyértelmű üzenetet küld, illetve a júniusi konferencia elérterében is nagyon fontos mindez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy siker koronázza um, ezt a törekvést, és megszülessen egy szerződés, illetve ez a szerződés majd kötelező érvényű legyen, egyébként nincsen értelme. Második megjegyzésem. A kereskedelmi fegyverek teljes skáláját le kell fedni, nem csak a kézilő fegyvereket és a könnyülő fegyvereket. A harmadik megjegyzésem, szükség van egy utánkövetési mechanizmusra, illetve ellenőrizni kell azt, hogy a megállapodást betartják-e az érintett felek. Mindenre pedig szükség van annak érdekében, hogy mindenki tartsa magát a szerződéshez. Az ötödik megjegyzésem nagyon fontos, hogy ehhez a szerződéshez minél többen csatlakozzanak, főleg azok az országok, amelyek eh, az Európai Unióhoz tartoznak, illetve jelentős vegyverexportőrök. Hogyha itt egy maximális követelést fogalmazunk meg, akkor mindannyian meg kell, hogy állapodjunk ebben, és hogyha egy maximális követelésünk van, akkor ez igazából még több problémát teremt, mint amennyit megoldana. Hát ezt a szerződést így talán nem fogja az összes tagország ratifikálni, illetve megpróbálják majd a ratifikálás után mégiscsak kikerülni. A jelentéstövő asszony számos kompromisszumos módosítót fogalmazott meg, a népet az egyes módosítóid indítványjal egyetért, de nem értünk egyet a demokratikusan megválasztott kormányok megdöntését megfogalmazással. Azt gondolom, hogy ezt máshogy kéne megfogalmazni. A kettes kompromisszumos módosítóval is egyetértünk a hármas, négyes és hatossal úgy szintén. Ami az ötös kompromisszumos módosítót illeti, azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha ezt a tartalmat a jelentés fő részében maradna, és nem a preambulum bekezdések között szerepelne. Azt gondolom, hogy az Európai Unió jelentősen hozzá tud járulni a konkrét internacionális, azaz nemzetközi szerződéshez. Tudjuk, hogy az illegális fegyverkereskedelem természetesen a terrorizmussal is összefüggésben van a drogkereskedelemmel, és más illegális tevékenységekkel is. Nagyon gyakran bizonyos országok képviselői is bekapcsolódnak ezekbe a folyamatokba, és azt gondolom, hogy itt egy első nagyon fontos lépésről van szó. Nem csak azért, mert itt a békét szeretnénk támogatni, hanem azért is, mert a fegyverkereskedelem, mint említettem, összefüggésben áll más illegális tevékenységekkel nemzetközi szinten. És a globalizáció miatt eh, egyre fontosabbá vált, hogy ezek a dolgok elterjedtek. Éppen ezért nagyon fontos eh, a fegyverskereskedelem ellen is felvenni a küzdelmet. Köszönöm szépen, elnök uh, úr. Még egyszer gratulálni szeretnék a önnek Köszönöm. Kronberg asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek uh, a jó kompromisszumokkal. Két alapvető megjegyzésem volna a kompromisszumos szöveget illetően. Először is támogatni szeretném Anna Gomest a munkahelyteremtés témájában. A fegyvergyártás nem elsődlegesen a munkahelyteremtést szolgálja. A más, az ötödik kompromisszummal kapcsolatban pedig van egy problémám, amit jelezni szeretnék. Tehát a fegyverszállítás szabályozása és nem megakadályozása a célja a jelentésnek, illetve az állásfoglalási indítványnak. Az 51-es cikkelyen kívül vannak más fejezetek is, és én azt javaslom, az 51-es módosító indítványt módosítóként szavazzuk meg, és ne kompromisszumos módosító indítványként szavazzunk róla. A négyes kompromisszummal kapcsolatban minden bizonyal vitatkozhatnánk vége nélkül arról, hogy mi minősül kockázatnak, illetve alapvető kockázatnak. Lehetséges, hogy ezt ki is tudjuk deríteni. A hatos kompromisszum a megjegyzéseink bekerültek az anyagba, de ami a végfelhasználási ellenőrzést illeti, Lehet, hogy itt is át kéne fogalmazni ezt a kifejezést. Van néhány megjegyzésünk a többi módosítóval kapcsolatban. Az ALDE 27-es módosítóját támogatjuk. A tagországok történelméről a 38-as módosítóval is és az 54-es módosítóval kapcsolatban felmerült bennünk egy kérdést, hogy miért kéne ellenezni a legfőbb elvek átalakítását az etikai kódex kapcsán globális szinten. Azt gondolom, hogy az ipart is segíteni az, hogyha létezne egy globális etikai kódex, és ez lehetne az Európai Unió etikai kódexe is ugyanolyan kritériumok lehetnének érvényben Európában és Európán kívül, és könnyen érvényesíthető kritériumok, ami a 64-es módosított életi, a parlamenti ellenőrzés megemlítése jó, de azt gondolom a civil társadalmat is meg kell említeni, illetve egy szélesebb körű közvéleményt. Ezek nagyon fontos aspektusok. Az Európai Unió etikai kódexéről már folyik a párbeszéd a civil társadalommal, és a tanács évente jelentést tesz közzé a fegyverexportról, tehát ez a jelentés nem tér ki a jelenlegi gyakorlatokra. Végezetül pedig kérem önöket arra, hogy támogassák és adjanak világos mandátumot az ATT megvalósítására, az 59-es módosító térkére. Fontos, hogy a support unit mandátumot kapjon arra, hogy adatokat elemezzen, illetve azonosítsa a, a szakadékokat, különbségeket, illetve a szerződés megsértését. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ki szeretne még szót kérni? Delán Játca úr, szeretne néhány szót szólni? No? Yes, just, just one, one point. Csak egy dolgot valamivel kapcsolatban, ami korábban a képviselők részéről felmerült. ami azt az elképzelést illeti, hogy a, az ATT-nek a közös állásfoglalást kellene tükröznie. Na most itt két aspektust is figyelembe kell venni. Egyfelől tényleg azt szeretnénk, hogy az ATT olyan erőteljes legyen, amilyen csak lehet. A 2008-as közös állásfoglalásnak megfeleljen. De hát azt is tudni kell, hogy a harmadik államok is olvassák ezt a tervezetet, és nagyon sok olyan ország van, többek között úgynevezett el nem kötelezett országok, amelyek nyugati összeesküvésnek tekintik ezt a szerződést, méghozzá oly módon, hogy az európaiak összeesküvéséről van szó, ami multilaterilizálódik most, úgyhogy nem igazán érdemes a ö, kereskedelmi ellenőrzési rendszer ellenőrizhetősége miatt ezt erőltetni. Kritikus az ő véleményük, hiszen úgy gondolják, hogy globális szintre akarjuk venni, vinni az EU szándékait. Ennyit akartam csak mondani, köszönöm. Akkor visszaadom az előadónak a szót. Szeretnék köszönetet mondani, és holnap 10 órakor Folytatjuk munkánkat, és biztos vagyok benne, hogy jó eredményre jutunk. Köszönöm. Köszönöm. Amennyiben más nem kéri a szót, akkor ezzel lezárhatjuk az ülést. Köszönöm.